témánk az állategészségügy témája. Megadom a szót Movics úrnak, a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék először is köszönetet mondani minden árnyék előadónak, kiváló munkát végeztek. Nagyon bonyolult jogalkotási elem volt, széles, és széles körű támogatottságra volt szükség, olyan készségekre, tudásra, amit nélkül nem sikerülhetett volna megoldanunk a problémát. Köszönetet szeretnék mondani az Európai Bizottságnak is, mert nagyon jó hozzáértéssel, rugalmassal, rugalmasan és kreatívan tárgyalt. Kösz, szeretnék külön köszönetet mondani az Európai Unió elnökségének is, akik elkötelezetten kezelték ezt a kérdést. Így tulajdonképpen egyedülálló lehetőséget kaptunk arra, hogy egy olyan, eh, hogy az Európai Parlament számára kedvező megállapodásra jussunk. Nos, ez az első Európai Uniós jogalkotás, amely az állategészségügy, emberi egészség és az állat jólét közti kapcsolatról beszél, mindezt egy egészség elve alapján. A a ragályos állatbetegségekkel is foglalkozik, eh, mint eh, a a madár influenza és egyéb kérdésekkel is. Nos, eh, az antimakrobiális ellenállással foglalkozik. Egy sor, sor olyan dologgal, amelyel so, nagyobb felkészültséggel, jobb eszközökkel tudunk majd minden, ezek ilyen jellegű és minden egyéb további a jövőben e, esetleg előforduló betegséget kezelni. A jogszabály alapja a, nyilvánvalóan a gazdák azok, akik állatokat tartanak, nekik kell jó állattartás feltételei mellett dolgozniuk, és természetesen józan és intelligens formában. A rossz állattartást nem lehet majd elrejteni, jónak feltüteni. Az Európában a kóborkutyákról is beszéltünk, az európai kóborkutyákról is beszéltünk, hiszen ezek a vadállatoknak és a számára veszélyes betegségeket tudnak átadni. Az állatok szenvedéséről kapcsolatban is sok mindent megtárgyaltuk. Az Európai Bizottság felhatalmazást adott arra, hogy a kutyák regisztrációjára vonatkozóan, amennyiben az szükséges lesz, tárgyalni tudjunk. A horizontális, átfogó, komplikált kérdés volt ez. A végrehajtási jogszabály és felhatalmazáson alapuló jogi aktus. A parlament a legfontosabb kérdések között például a betegségek listájáról is rendelkezhet, amely a, az állatjóléti jogszabályokra van, vonatkozik. Mind annak a csomagnak a részaként, amiről holnap fogunk szavazni. Nagyon fontos lesz ez az antibakteriális ellenállás, a kialakítása érdekében. 39 különböző fejezet szól erről, egyetlen egy jogszabályban meg, ö, csodálatos célokkal. Igazából egy olyan ö, kérdés ez, amely rendkívüli formában tárgyalja az állatjólétet. Hálás vagyok a kollégáknak, hogy ezt a dokumentumot be tudtuk fejezni, keményen dolgoztunk rajta, és most egy, egységes állásponttal tudjuk támogatni a jogszabályt, és remélem, hogy a ház is ezt fogja tenni a szavazáskor. Köszönöm. Köszönöm. Az Európai Bizottságnak adom meg a biztos úrnak a szót. Tisztelt képviselők! Nagyon örülök annak, hogy a plenáris előtt szólhatok ma, hiszen sikeresen sikerül munkánkat lezárni, amely a ragályos állatbetegségekről szól. Az állatjóléti törvények nagyon fontosak, és ez is egy nagyon fontos eleme a tervezete a jogszabálynak. A parlament, a tanács és a bizottság kemény munkájának eredménye. Úgy gondolom, hogy a dokumentum hiteles minden intézmény számára, hiszen mindannyian értjük, mennyire fontos az állat jólét és milyen kapcsolata van az emberi egészséghez. Közösen felismertük és elismerjük azt, hogy az állategészségügy, az állatbetegségek, a válságok időről időre óhatatlanul előfordulnak, és ezért a, biztosítani kell, hogy a lehető legnagyobb felkészültséggel védjük ki ezeket, bármilyen lehetséges megbetegedés is vetné fel a fejét. A mezőgazdasági ágazat biztonságát is ez szolgálja, a versenyképességünket a nemzeti piacokon. Az új jogszabály a hatékonyabb lehet a ragályos betegségek elleni harcban, hiszen az emberi, az állati egészségügyet együtt tárgyalja, és így tud a mezőgazdaság és az ágazat számára biztonságosabb környezetet biztosítani. Ezen kívül a gazdák, az állatorvosok, szakszemélyzet és az illetékes hatóságok feladatköreit is meghatározza. A ragályos állatbetegségekkel kapcsolatban vázolja bizonyos intézkedések hatását kockázat arányos módon a különböző területekre. Úgy gondoljuk, hogy a közeljövőben foglalkozni fogunk az antimakrobiális ellenállás kérdésével is, hiszen ehhez ad lehetőséget ez a tervezet. Ez egy olyan elvi eszköz, amivel az állatjóléti stratégia 2007-13-as eh, stratégia megvalósításához eszközt kapunk. Nem volt mindig könnyű a munkánk, de megfelelő formában sikerült olyan jól átgondolt kereteket kidolgozni, amelyet minden érintett féle végigbeszéltünk. Remélem, hogy az elvárásoknak, reményeknek sikerült dokumentummal eleget tenni. Természetesen folytatjuk a munkát, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal és a végrehajtási aktusokkal, ha elfogadják és egyetértenek. Elnök úr, tisztelt képviselők, hálás vagyok a parlamentnek, mert nagyon fontos munkában vettek részt. Konstruktív hozzáállásával sikerült ennek a dokumentumnak az útját egyengetni. Köszönetet mondok az előadóknak, Pálcen asszonynak, hiszen csodálatos eredményekkel sikerült a politikai tárgyalások során megállapodásra jutni, és Szelimovics úrnak, mert sikeresen folytatta Pálcen asszony munkáját. Így jutott ez a dokumentum a végső szakaszba. Az árnyi előadók, a kor, az előadók a korábbi és jelenlegi együtt ö, Európai Parlamentben, a tárgyaló csapatok ö, mind óriási erőfeszítéseket tettek a e sikerért. Remélem, hogy most meg tudjuk majd tenni az utolsó lépést, és ezt a fontos dokumentumot valóban kielégítően tudjuk lezárni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a biztos úrnak. Most a frakciók nevében hallgatjuk meg a hozzászólásokat, a néppárt nevében Albert Dess másfél percre tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnél és az árnyék jelentéstevőknél, illetve, az Andr- illetve Andrekájtesz kép ö, biztosnak, a, az elnökségnek, a holland elnökségnek az új ö, tervezet létrejöttért. Ez az új rendelet az eddigi ö, 50 um, jogszabályt egységesíti, egyszerűsíti a állatbetegségek megelőzését és kezelését illetően. Számos kompromisszumra került sor, több száz módosítójavaslatot dolgoztunk be kompromisszumjavaslatba, és ezzel a mezőgazdasági bizottságban sikerült a az állatbetegségek elleni küzdelemben kompromisszumra jutni. A 28 tagállamban bejelentési kötelezettségről beszéltük, a tagállamok és a harmadik országok közötti egyeztetést is javítani kell. A parlamentnek nagyon fontos volt az állatbetegségek, állat betegségeket konkrétan a rendeletben, tehát az alap jogszabályban, érdemi jogszabályban megalapozni. Tudományos alapú döntésekre van szükség a listák, az állatbetegségek listának meghatározásában. Ezzel a rendelettel a közegészségügy biztos, hogy javul. Aztán az állattartás jó körülményei is szerepelnek a rendeletben. A frakcióm nagy többsége fogja támogatni ezt a javaslatot. Biztos úr, meg vagyok győződve róla, hogy ön biztosítja azt, és gondoskodik arról, hogy ennek a végrehajtása is megfelelő legyen. Köszönöm szépen, most pedig az SND frakció nevében Gyufrida képviselő következik. Két perc. Köszönöm szépen, elnök úr az utóbbi években nagyon sok állategészségügyi problémával kellett szembenéznünk. Áldozatok is voltak, ugye a sertéspest is volt az egyik leg ilyen ismertebb betegség, de van más ragályos állatbetegség is, amelyek ellen fel kell venni a harcot. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek, a az árnyékjelentéstevőknek és a jelentéstevőnek különösen azért, mert ezzel zárja a ciklusát ezzel a jelentéssel. Végre sikerült most már feketén, fehéren kimondani azt, hogy mennyire fontos az állatok jó léte, eh, hogy fontos az egészséges állatok jelenléte. Ugye figyelembe vesszük itt a szerződés 13. Cikke, cikkét. Fontos, hogy a, a gazdák, az állattenyésztők elkerüljék azt, hogy az állatok szenvedjenek, hogy vegyék figyelembe az emberséges bánásmódot az állatokkal, hogy a az állatgyógyszereket is megfelelő módon adagolják az állatoknak. Egy egységes normatív keretre van szükség, tehát, ahogy mondtuk, nagyon sok ö, jogszabályt vettünk alapul, és egy közös keretet dolgozunk ki, de erre nagyon fontos szükség van a Európában akkor, amikor még mindig nagyon sokat kínozzuk az állatokat, és ezt nem veszük tudomásul, tudomásunk kívül hagyjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az LK nevében Bocsihovszki képviselő következik, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, illetve Olsen asszonynak, aki most nincs itt, fantasztikus munkát végeztek. Most egy rendelet elfogadásáról beszélünk, amely rendelet hatalmas hatással lehet az állatjólétre az Európai Unióban. Nagyon fontos ez, nem csak azért, mert az állatok és az állatok egészsége fontos, fontos hanem a közegészségügy szempontjából is, a mi egészségünk szempontból. Az LKR árnyékjelentés tevőjeként hadd mondjam el, hogy nagyra értékelem azt a tényt, hogy nagyon sok gondolatot, elképzelést figyelembe vettek, például a a házi állatokat, a kettelésből tartott állatok regisztrációját illetően, illetve a gazdátlanul kóborló állatok kérdését illetően. Emellett a kóbor állatokkal kapcsolatos állat igaz, egészségügyi problémák megoldása is témája jelentésnek. Köszönöm szépen az Alden nevében. Jan Hújtana következik másfél percre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia veszélye óriási Tudnélék, látványosan növekszik az antibiotikumok használata 67%-kal egy generáció alatt, és nincsenek új osztályú antibiotikumok, éppen ezért végre tenni kell valamit a ellene. Hollandia nagyon jó példa erre. Négy éve az antibiotikum használata az állattartásban, állategészségegyben jelentősen csökkent. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a holland elnökség ezt komolyan veszi, és prioritásként tekinti. A a népjőegészségügyi és mezőgazdasági minisztériumok együttműködésével az úgynevezett egyetlen egészség megközelítés eredményes lehet az állategészségügy, és ez a dokumentum a megfelelő irányba való lépés. A liberális frakció ö, ugyan úgy látja, hogy a, a döntő elemek, mint például az antibiotikumokra vonatkozó törvényi előírások kimaradtak. Az antibiotikumokat csak közös elő együttműködéssel, jó irányítással lehet a jelen, a jelenlegi rendszer módosításával fejleszteni. Azt nem szabad, hogy az egyik gazdának előírják a kötelező investíciókat, a másiknak nem. A gyökerénél kell a problémát megoldani. A jó, a jó jogalkotás az nyilvánvalóan az egyik dolog, de a végrehajtás ugyanolyan fontos. Az antibiotikumok csökkentésében Hollandia élen jár, itt az ideje, hogy az európai többi ország is kövesse példáját. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, most pedig a GUE nevében megadom a szót Stefan Eknek másfél percre tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! A QRG nevében először is szeretnék köszönetet mondani Szelimovics jelentéstevőnél, illetve Paulsen asszonynál, aki sajnos már nincs itt, Mindenképpen üdvözlendő, hogy a javaslat eh, egyes cikke abból indul ki, hogy az állatok esetében a stressz és a eh, szenvedést el kell kerülni. Emellett a kötelező érvényű eh, regisztráció minden professzionális tenyésztő számára és állatkereskedő számára nagyon fontos. Ezért ezzel le tudjuk kerülni azt, hogy az illegális kereskedelem során az állatok szenvedjenek masszív illegális kereskedelemre kerül sor olyan körülmények között, amely, amelyek miatt az állatok egészsége katasztrofálisnak tekinthető, és ez hatalmas kockázatokat rejt a ragályos betegségek terjedését illetően is. Ez azonban, ez az, a javaslat azonban nem szolgálja egyértelműen az állatjólétet, ugyanezt aláhúzza, de a javaslat sokkal inkább a fertőző ragályos állatbetegségekre koncentrálzik. Mi, koncentrál. Mi attól várjuk az Európai Bizottságtól, hogy egy keret jogszabályt nyújt, nyújtson be minél gyorsabban, ugyanis érző élő, élőlényekről van szó. Az én frakció frakcióm számára a háziasított, illetve a vadállatok definíciója is nagyon problematikus. Ezen definíció szerint például a kóbor kutyák vadállatoknak számítanak, ez a gyakorlatban továbbra is gyengíti a kóbor állatok védelmét, amely a, gyakor- amely a gyakorlatban már eleve nagyon gyenge. Köszönöm szépen. Köszönöm, Köszönöm szépen a zöldek nevében. Ropé Képviselő, tessék parancsoljon. Gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos, naudodamasis progą noriu. Kedves képviselőtársaim, meg szeretném köszönni a lehetőséget, és köszönöm az előadónak a munkáját. Nagyon jó jelentés készült. Ám bár itt csak egy eh, keret dokumentumról van szó, ennek ellenére alapvető kérdésekről van szó az állategészségügy és a betegségek megelőzését tekintetében. Támogatjuk ezt a célt, azt a célt, hogy megvédjük az állatokat nem csak a betegségektől, a járványoktól, hanem a stressztől is. Támogatjuk az állatbetegségek beosztására vonatkozó rendszert, illetve a beosztási struktúrát. Strukturális kérdésekről szeretnék szólni, amelyek a legjobb szándékok érvényesülését is akadályozhatják. Mire is gondolok? Arra gondolok, hogy katasztrófikusan csökkent az állattartók jövedelme. Például a sertéstartók, vagy a tej termelők egész egyszerűen nem tudnak már megélni a jövedelmükből. Éppen ezért egy-két tagállamban már a második évben a alacsonyabb a hús átvételi ára, meg a tej átvételi ára, mint a bekerülési ár. Ilyen módon tehát az állattartók a vitaminokat, a gyógyszereket nem engedhetik meg maguknak, és ilyen módon <clears throat> egyre jobban terjednek az állatbetegségek, melyek, mint mondom, mint mondottam, gazdasági okokra vezethetőek vissza. Kérem a kollégákat, hogy szavazzák meg ezt a jelentést, és ne feledjük el, hogy a gazdasági szempontok bizony akadályozhatják az állategészségügyi fellépést, ezért a megélhetést biztosítani kell számukra is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az ELNF nevében. Lóaz úr kapszult. Köszönöm szépen, elnök úr ahogyan hallhattuk, az állat jólép egy olyan szempont, amit nem vesznek figyelembe. Nem érvényesül az állat jólét nagyon sok téren az állattartásban. A teljes lánc során minden ponton tiszteletben kell tartani az állatjóléti szempontokat, és az állatjólét végül is a táplálékláncon keresztül az emberre is visszahat negatív módon. A stressz például elősegítheti a betegségek kialakulását, például a szalmonellát. Tehát ezért az embernek saját érdek, hogy jól bánjon az állatokkal. A szállításban, a vágóhidakon szigorúbb szabályokat kell érvényesíteni az állatok kezelésében és a termékek teljes nyomon követhetősége jegyében kell az állatokat kezelni és feldolgozni. Hogyha több percig hagyjuk szenvedni az állatot, akkor az nem emberséges, és még akkor sem indokolt, hogyha ennek rituális háttere van. Például a gyomortartalomnak a nem megfelelő kezelése fertőzött húshoz vezethet és egyes vágóhidaknak a gyakorlata komoly veszélyeket vet fel, tarthatatlan állapotok uralkodnak. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Most uh, Diane Dodds kap szót uh, egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt uh, biztos úr. Először is köszönetet szeretnék mondani az előadónak a kiváló munkáért. Nagyon fontos dokumentumról van szó. Óvatosan üdvözlöm ezt a jelentést, mindenképpen érdeme, hogy védi az állatok egészségét, és védi az európaiak egészségét. Azonban sokkal több adatra van szükségünk, sokkal több kutatásra, hogy az antibiotikumokkal szemben mennyire rezisztensek az állatok. Nagyon fontos az, hogy a gazdák, a tenyésztők megkapják a megfelelő információt sem az állategészségügy, sem az egészség nem szabad, hogy szenvedjen, nem szabad, hogy rövidebbet húzza. Nagyon fontos az, hogy felülvizsgálják minden tagállamban a jelen helyzetet, és minden tagállamnak meg kell felelni az előírásoknak. Mindenkinek, minden tenyésztőnek megfelelő módja legyen, hogy foglalkozzon az állategészségügy. és meg kell ismerniük az aktuális európai jogszabályokat. Köszönöm. Köszönöm. Most uh, Esther Garcia. Esther Errans Garcia. Parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, biztos úr, a második olvasatban is szavazunk majd az állategészségügyről, és ezen kívül még itt van Fonsz kolléga jelentése is. Ez a jelentés elfogadható, hiszen rugalmasságot, nagyobb rugalmasságot ad nekünk is, és a bizottságnak is, amikor bizonyos betegségek megakadályozásáról, illetve leküzdéséről van szó. A legfontosabb betegségek fel vannak sorolva, és most már az állatorvosokon a sor, hogy aktívabb szerepet játszanak, hogy ne terjedjenek tovább a különféle betegségek, és a ellenállás, tehát a rezisztencia bizonyos antibiotikumok ellen is sokkal inkább kutatandó. Tehát mindenképpen további kutatásra van szükség, de nagyon fontos, hogy megfelelő módon felkészüljünk. Tehát minél jobban felkészülünk, annál jobb. Hiszen itt néha támadásszerű járványokról van szó és minél felkészültebbek vagyunk, annál kevésbé érintik a betegségek a gazdaságot, az államot. Tehát köszönöm az előadónak, az árnyék előadónak, köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a jelentéshez, köszönöm a bizottságnak is, és remélem, hogy előre haladunk. Köszönöm. Uh, Elfogad egy kékkártyás kérdés Szanyi Tibor képviselőtől. Igen? Parancsoljon. Madame? Yes. Mr. Sunny, take a floor, please tisztelt képviselő asszony én magam is egyetértek azzal hogy nagyon nagyon sok erénye és értéke van ennek a mostani szabályozásnak és igazából azon a ponton szeretnék egy kérdést föltenni amit ön a rugalmasság eh, szavával jelzett. nevezetesen bizonyos országokban eh, az állategészségügyi rendszer decentralizációját is meg tudjuk figyelni amely az én véleményem szerint ellenhat a közös fellépés esélyeinek. kérdezem hát hogy ön eh, mit gondol mekkora veszély leselkedik a decentralizációból adódó fellazulásnak? köszönöm szépen! Parancsoljon! Igen. Jó magam. A tagállamunk Spanyolország az egyik legdecentralizáltabb tagállam az Európai Unióban. És hogyha jól működnek a dolgok decentralizált módon, akkor az ellátási láncban elvben nem adódhatnak nehézségek a spanyol kormány azt szeretné, és én magam is ezt szorgalmazom, hogy egy rugalmas rendszerrel irányíthassa ezt a területet az Európai Bizottság. Például az olajfák betegségei kapcsán láttuk ezt nem régiben, hogy mit jelent egy ilyen rendszer. Tehát ami előtt egy ilyen járványszerű betegség elterjedhetne, lépnünk kell, tehát meg kell szervezni ezt a területet. Nikolas Caputo kapszott, tessék parancsoljon. Köszönöm. Elnök úr, az mikrobák elleni gyógyszerek az állatgyógyászatban fontos szerepet játszanak, ugyanakkor környezeti kihatásuk van, és ilyen módon um, jelentős kihatással vannak az emberi és az állati egészségre is. Éppen ezért um, ki kell tekintenünk az antimikrobikus anyagok egészségre való veszélyéről, és szigorúbb intézkedéseket kell alkalmazni, főleg a mikrobiális fertőzés megelőzése területén, illetve a, azon a területen, hogy az állategészségügyet biztosítjuk. Ehhez adatokra van szükség, annak érdekében összevethetőek legyenek az egyes adatok, és biztosítsuk, hogy a bizottság teljes áttekintésre rendelkezzen, és megfelelő intézkedéseket foganatosíthasson annak érdekében, hogy a mikrobiális rezisztencia veszélye ne lépjen fel. Fontos, hogy a bizottság rendszeresen publikálja ezeket az adatokat az egyes tagállamoktól kapott adatok alapján. Köszönöm képviselőtársam! Most pedig James Nicholson kap szót, másfél percben tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Az állatgyógyászati készítmények szabályozása és biztonsága nagyon fontos, annak érdekem, hogy hatékonyan működhessenek, illetve a biztonságunkat kellőképpen garantálják. A saját régiómban, Észak-Írországban, illetve a brit állategészségügyi hálózat területén is azt tudom mondani, hogy kiemelten kezelik az állategészségügyet, illetve az antimikrobiális rezisztenciának a problémakörét. A tuberkulózis például egy akut probléma nálunk. 40 különböző jogszabályt tömörít most egy, egybe dolgozott és átfogó változatban ez a javaslat amely a következő 20 évre garantálja az állatok egészségét és az egészségügyi vonatkozások kezelését. Az egyszerűség, a rugalmasság, a betegségek hatékony kezelése, ez fémjelzi a javaslatot, és ez nagyon jó példa a hatékonyabb szabályozás a bürokrácia leépítésére. Szeretnék gratulálni az előadónak, és a mezőgazdasági bizottság részéről a, a mezőgazdasági szakbizottságban a témafelelős kiváló munkát végzett az utóbbi években. Köszönöm. Um... Köszönöm szépen. Franz Obermeier. Egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy uh, velem szemben is uh, olyan toleráns lesz, mint a frakció kollégámmal szemben a 2030-as évig a tanulmányok ellenében eh, körülbelül 130 ezer tonna antibiotikum lesz az adag. De az Európai Unióban eh, szerencsére az antibiotikum visszaesőben van. Az állatbetegségek tekintetében. Ez pedig azt jelenti, hogy eh, nagyon óvatosan kell bánnunk a gyógyszerekkel, az antibiotikumokkal. És nagyon fontos például az, hogy a kereskedelmi megállapodások részévé tegyük ezt a témát. Tehát a Neue Zürcher Zeitungban van például egy cikk, és itt is azt olvashatjuk, hogy az Egyesült Államokban pedig növekszik az antibiotikumokkal kezelt állatok száma. Tehát az Európai Uniónak erre is figyelnie kell. Hiszen a fogyasztóink nem gyógyszerkoktéllel dúsított húst szeretnének fogyasztani, még akkor sem, ha a TTIP hátsó kapuján jön be. Köszönöm. Köszönöm. Most Jorgos uh, Epitides képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, az állat egészségügy uh, most megfelelő figyelmet kap az Európai Unióban. Nagyon fontos az, hogy uh, a figyelmünket most az állattenyésztés minőségére koncentráljuk. Nézzük meg, hogy milyen olyan esetek vannak, betegségek, illetve antibiotikumok, amelyek a húson keresztül bejuthatnak a fogyasztók szervezetébe is. A klímaváltozás is kockázatokat rejt az állategészségügy és a fogyasztók egészsége tekintetében. Az Európai Uniónak ügyelni kell arra, hogy modernizálja az állattenyésztés, modernizálja az állatok ellenőrzését, hogy mivel kezelik az állatokat hiszen csak is így garantálható, hogy megfelelő egészséges élelmiszerhez jussanak a fogyasztók, és hogy ne fertőződjenek meg az állatbetegségektől. Például Görögországban is feketén hoznak be Skopjéből, vagy Törökországból, tehát főleg kecskéket és bárányokat. Tehát ez nagyon veszélyes. Ez veszélyes az állattenyésztésre, és veszélyes az emberekre is a Görögországból kivitálatok pedig tanúsítványra rendelkeznek. Köszönöm. Köszönöm. Mariana Petir képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék az előadónak a jelentéshez. Azt kell, hogy mondjam, hogy az állategészség ügy az emberek egészsége szempontjából is meghatározó egyre inkább aggaszt bennünket a növekvő antimikrobiális rezisztencia. Ez veszélyt jelent az állatok és végezetül az emberek egészségére is, hiszen a rezisztencia okán új törzsek jöhetnek létre, melyek rezisztensekké válnak. Ez pedig mind az állatokat és végezetül az embereket is veszélyezteti, és megingathatja az emberek bizalmát az ellátás rendszerében. Európa büszke lehet az élelmiszerek minőségére és az állatjóléti intézkedésekre. Az EU ezen normáit a nemzetközi kereskedelmi hál szerződésekben is érvényre juttatja, ám sajnos annak voltunk tagúi, tanúi, hogy az állatgyógyászatban óvatlanul használták az antibiotikumokat, anélkül, hogy összehasonlító adatokkal rendelkeztek volna. Ezekre az adatokra szükség van annak érdekében, hogy óvatosan adagoljuk az antibiotikumokat, és így hozzájáruljunk a rezisztencia csökkenéséhez. A jó mezőgazdasági gyakorlatokat meg kell őrizni és támogatni kell, ugyanakkor a jelentés tervezete közegészségügyi kihatással is van, hiszen az állat egészségügy az emberek egészségére is kihat. Hvála, elfogad egy kékkártyás kérdés Löbreton kérd úrtól. Elfogadja ezt? Igen? Tessék, Löbreton úr. Azaz, hogy elfogadja, kérdezi még az elnök. Igen, mondja az elnök. Löbreton úr, tessék. Köszönöm, hogy elfogadta Petir asszony a kérdésemet nagyon helyesen hangsúlyozta, hogy fel kell lépnünk az antibiotikumok túlzott felhasználása ellen. És alapvetően a hagyományos mezőgazdaságot és állattartást átalakítottuk ipari természetű tevékenységre, és ez a betegség veszélyét növelte, veszélyezteti az emberi egészséget. Ön szerint nem alibi az állatjólét, hogy az Európai Unió agrárpolitikának a kudarcát leplezzük? Tessék, parancsoljon! Köszönöm szépen a kérdést. Azt kell, hogy mondjam, hogy a mezőgazdasági politika az Európai Unió leghosszabb múltal rendelkező, legnagyobb munkára rendelkező és legsikeresebb politikája. Egyéb iránt a gazdálkodók más-más módon használják az antibiotikumokat, és ez a rendelet segíteni fog abban, hogy megfelelő módon alkalmazzák az antibiotikumokat. Európában nagyon nagyra tartjuk az élelmiszerek minőségét, ezt kereskedelmi partnereink is megerősítik, büszkék lehetünk az élelmiszer minőségre. Ha ezt a magas szintet meg akarjuk őrizni, óvatosan kell bánnunk az antibiotikumokkal. Köszönöm szépen, most pedig Aguilera Gracia, Garcia szönkapszó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kifejezésre jutatni, hogy nagyon elégedett vagyok, hiszen az első olvasat nagyon sikeres volt, és holnap már várhatjuk a sikeres szavazást is. Szerintem ez a közös agrárpolitika egyik legfontosabb lépése. Az állategészségügy nagyon lényeges az állattenyésztésben, és nagyon fontos az export és import gazdaság számára is. Most szeretnék Polszán asszonynak gratulálni, és Szelimovics úrnak is, hogy ilyen biztos kézzel nyúltak hozzá ehhez az érzékeny témához. Hiszen az antimikrobiális rezisztencia minnyájuk számára problémát jelent. Hiszen szabályoznunk kell az állatoknak adandó gyógyszereket. Meg kell vizsgálnunk több szinten, hogy milyen hatása van az állatokra, és milyen hatása van a húson keresztül a fogyasztókra. Tehát prioritással állunk szemben. Köszönöm. Köszönöm. Anna Maria Korasza Bild képviselő kapcsolat egy percet szó. Szóval köszönöm szépen, elnök úr. Tehát a jelen helyzetben mégiscsak elő, elírtunk valamilyen fejlődés. A antimikrobiális rezisztancia az egyik legsürgősebb kérdés az állat és az ember egészségügy tekintetében is, hiszen eh, az állatoknak nyújtott gyógyszerek a húson keresztül bejutnak az emberi szervezetbe is, és így eh, az emberi egészségről, az emberi szervezetről is szó van. Tehát eh, az állatok járványait kellene megszüntetnie, és nem ezt csinálják a gyógyszerek, hanem átjutnak az emberbe. Tehát mindenképpen gondoskodnunk kell arról, hogy kevesebb antibiotikumot használjanak fel az állatok esetében. Tehát eh, nagyon fontos az, hogy megfelelő módon használják a gyógyszereket, és eh, hogy mindenkire ugyanazok a feltételek vonatkozzanak. A tagállamokban eh, nagyon fontos az, hogy ugyanolyan lépésekkel ugyanolyan lépéseket vezessenek be. Köszönöm. Köszönöm. Elfogad egy kék kártyát Desz úrtól? Kollégájától? a frakció családjából? Köszönöm. Kolléganő, megkérdezném, hogy egyetért-e velem abban, hogy az állat egészségügyben nagyon szigorú alkalmazási és dokumentációs kötelezettség van. Tehát ezt az emberi gyógyászatra is ki kell terjeszteni, az ön véleménye szerint? Mert ott sokkal több antibiotikumot használnak, mint az állategészségügyben. Köszönöm, de úr. Igen, ahogy mondtam, nagyon sokan aggódnak, hogy eltúlozzák az antibiotikumot az állategészségügyben. A állatok és az emberek esetében is. A rendelet most az állatokról szól, de természetesen ott van az összefüggés tudományos alapon. Tehát igenis az antibiotikum hatása, az antibiotikumok hatása, amelyeket állatok kapnak, igenis átvihető az emberi szervezetre, és éppen ezért nagyon fontos a kérdés. Köszönöm. Köszönöm. Most Ricardo Serrano Santos kolléga kapszult. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Az állategészségügyi stratégiának hozzá kell járulnia az állatbetegségek megelőzéséhez, és az antibiotikum rezisztencia kialakulása ellen kell, hogy hason, hiszen Az antibiotikumok az állati szervezetből az emberbe is átkerülnek, sőt, még át is ugorhat ez a típusú rezisztencia. Egy kínai esetet a Lancetben publikáltak nemrég. 2015-ben jelent meg egy ezzel foglalkozó szakcikk. És ez pedig arra int bennünket, hogy az állategészségügy kiemelt jelentőséggel bír, különösen olyan éghajlatok olyan éghajlaton, ahol fokozott egészségügyi kockázatok vannak. Tehát például a harmadik országokkal kereskedelmi megállapodást kötve figyelembe kell ezt venni. A Brennan képviselő egy percben. Holnap szavazunk erről a témáról, és legalább két alapvető aggodalom vetődik fel az európai parlamenti képviselők a választópolgárok nevében ezeket rendszeresen fel is vetik. Egyrészt szigorított állatjóléti intézkedésekre van szükség, másrészt pedig a kóborállatoknak a hatékonyabb kezelésére. Az állatbetegségek, ahogy az emberi betegségek nem ismerik a határokat. És ez Nagy-Britanniát is érinti, éppen ezért Közös európai keretre van szükség, közös szabályokra, hogy megelőzzük a páneurópai járványokat. Azután a kóborállatállománynak a fertőzöttsége, a betegségei határozott fellépést igényelnek, ugyanakkor humánus kezelést is az állategészségügyi hatóságok részéről. Az állategészségügy és az állatjólét nagyon fontos témakörök. Az Európai Uniós tagság legyen jó az állatoknak is, úgy, ahogy az európai polgároknak is előnyös. kártyás kérdést tennének fel önnek képviselő úr. Mr. Brennan, do you accept blue card? Brennan képviselő úr, Grappini asszony kártyás kérdését elfogadja? Rendben. Elnézést, igen, jöhet a kérdés. Köszönöm szépen. Arra szerettem volna rákérdezni, a kóbor kutyák témakörével kapcsolatban. Nagyon tetszik, hogy ön említette ezt a e, témakört, és azt gondolom, hogy itt van a lényegi kérdés. Szóval a kérdésem, a kóborkutyák egészségügyi problémáit hogyan tudjuk kezelni? Van -e erre vonatkozó javaslat a jelentésben? Mert ez nagyon komoly gondot okoz hiszen a kutyákat kezelik, oltják, a kóborkutyákat pedig nem. Brennan úr, a, ön az előbb azt mondta, hogy igen, majd, hogy nem, ez a, nem az igent jelent? Jó a kérdés, Természetesen a kutyák nem ismerik a Schengeni kódexet, tehát számukra teljesen légiesek a határok, és kedvük szerint grasszának át a határon, ott, ahol nincsen kerítés. Tehát együtt kell működnünk az egyes tagállamok szintjén. Hiszen, hogyha a tagállamok saját maguk szeretnék önállóan kezelni a koborállatok kérdését, akkor ez nem fog sikerülni, európai szinten kell kezelni ezt a területet. Köszönöm szépen. Kádenbach képviselő kapszót, parancsoljon asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Az előző vitában egyes kollégák tagadták, hogy az egészségügyi politika európai szinteren kezelendő. A mai mostani vita megmutatta, hogy az egészségügyi kérdések a tagállamok és az európai szintér közötti megosztott hatáskörben vannak kezelve. Ám a tagállamok között nem lehet az egészségügyi politikát megosztani, akár emberi, akár állategészségről van szó, európai szintéren kezel, kell ezeket kezelni. A betegségek elkerülése, a járványok átadásának jelensége nem tagállamok kereteiben oldható meg, hanem európai fellépésre van szükség. Az állategészségügy feltételezi, hogy megfelelő állatvédelem működik, megfelelően tartják az állatokat, és az állattartókat ellenőrzik átlátható világos szabályok alapján. Közös világos európai szabályokra van szükség az állatgyógyszerek alkalmazása tekintetében, hiszen az állati termékek az Európai Unió területén szabadon mozognak, ez egy szabadság, melyet meg akarunk őrizni. Tehát a közegészségügy kérdéséről van szó, és ezt az európai szintéren lehet a legjobban kezelni. Köszönöm szépen, most pedig Notis Marias kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr annak érdekében, hogy az állatok egészségét biztosítsuk, és az emberi fogyasztásra szánt termékek minőségét is biztosítsuk, megfelelően kell szabályozni az állatgyógyszerek alkalmazását is, jó minőségű takarmányt kell adni az állatoknak. Így a területen tevékenykedő gazdálkodóknak hatékonyabban kell fellépni, és megfelelő keret szabályokra van szükség az Európai Unióban, hogy megteremtsük az állategészségügy európai keretét, ugyanakkor az antibiotikumok alkalmazását is megfelelően ellenőrizni kell, de ne felejtjük el, hogy például Törökországban vagy más harmadik államokban nincs ilyen szigorú ellenőrzés, és ilyen módon Görögországba és más határállamokba átvándorló állatok terjesztik a Törökországból behordozott kórokozókat, itt fel kell lépnünk. Jakovcsit képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hosszú listája van az állatbetegségeknek. És az állatbetegségek az emberre is átvihetők. Tehát például emlékezünk a kergemarhakórra, vagy pedig a madár influenzára, vagy pedig a sertésbetegségekre. Tehát az állatok élete az emberek életét is befolyásolja. Éppen ezért ez a rendelet nagyon jó, időben érkezik, és nagyon jó egyensúlyt talál az állati jólét és az emberi egészség között. Meg vagyunk győződve róla, hogy segít nekünk majd, hogy hatékonyabban szabályozzuk az állategészségügyet és a humán egészségügyet is. A bizottságnak pedig minden lehetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy ez a rendelet minél hamarabb egész Európában végrehajtásra kerüljön. És nagyon fontos az, hogy partnereink is alkalmazzák. Mi kollégáig az képviselő? a Köszönöm. A személyek és az állatok mobilitása természetesen növeli annak a veszélyét, hogy a járványok gyorsabban terjedjenek. Például látjuk a sertéspestis esetében is, hogy az európai kontinensen igencsak nagy gondokat okoz. Az Európai Bizottság azonban szerintem nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy leküzdjük a járványokat. És igazából ez nem elégséges hogyha a globalizációt is figyelembe vezük. Tehát látjuk a jó szándékot, de igazából a jó szándék kevés. Hiszen itt nagyon fontos élelmiszerbiztonsági szabályokra lenne szükség. A TTIP-pel kapcsolatban pedig problémákat látok. Hiszen oda is át kell pillantanunk, hiszen hogyha a TTIP-nek ez nem lesz része, akkor nincs értelme a vitának. Köszönöm. Stanislav Polcsak képviselő pane předsedající ehm, köszönöm szépen elnök hogyha obama amerikai elnök prioritásá emelte az antibiotikumokra való rezisztencia ügyét, akkor szerintem nekünk is érdemes ezen elgondolkodni, és felismerni, hogy mennyire fontos az állattenyésztésben ez a kérdés, illetve az állati termékek fogyasztása eh, keretében. Mondok egy érdekes statisztikát. 2015-ig 130 ezer tonnányi antibiotikumot használtak az állategészségügyben, ami azt jelenti, hogy mintegy évi 40 ezer tonna antibiotikum fogy csak ezen a területen. És itt ugye állatjóléti kérdések, emberi jogi kérdések is felmerülnek. Védenünk kell nem csak a természetet, hanem a fogyasztók jogait is. Hiszen a fogyasztók jogait sértik -e ezek az óriási antibiotikum túlhasználatok. Ah, deputy Pirko... Pirko Ruohonen Werner a következő. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, az állat egészségügyre vonatkozó törvény nagyon fontos törvény, hiszen először teszi nyilvánossá, hogy az állategészségügynek igen is köze van az emberegészségügyhez. Tehát az állatról állatra, illetve az állatról az emberre terjedő járványok egy nagyon komoly fenyegetés jelentenek a 21. században. Szeretném kifejezésre juttatni, hogy mennyire fontos szerepet játszanak itt az antibiotikumok. És hogyha az antibiotikumokat nyakló nélkül használjuk, akkor ez igazából nagyon felelőtlen, és azt látjuk, hogy egyre több a kockázat. Remélem, hogy a jogalkotási munkában ezt is figyelembe veszik. Köszönöm. Köszönöm. Az utolsó felszólaló Uh, az Európai Bizottság nevében Andrukaitis biztos kapszót. Köszönöm szépen, tisztelt parlamenti képviselők! Paulsen asszonynak és Szelimovics úrnak, az előadóknak szeretnék köszönetet mondani és gratulálni, valamint az árnyék előadóknak és az egész csapatnak fáradhatatlan és kiváló munkát végeztek, és azt gondolom, hogy a tisztelt ház figyelmére méltó ez az elvégzett munka, a jogalkotási kezdeményezés. Többen említették a gazdasági hátteret, az Európai Bizottság ezzel tisztában van sokszor a gazdasági körülmények veszélyeztetik az állatok jólétét. Azután felvetődött a kóborkutyák e, kérdése. Nemrégiben egy állásfoglalást fogadott el az Európai Parlament arról, hogy a kóbor állatokat, e, kutyákat, macskákat azonosítani kell, mégpedig kötelező jelleggel. Az új állategészségügyi rendelet egy megfelelő keretet biztosít az állatok nyilvántartásához és azonosításához. Ott, ahol jelenlegi szabályok is léteznek és biztosítják az állatok jólétét, ott további szigorítást vezet, és előírja, hogy például a kutyákat, macskákat jegyzékbe kell venni, regisztrálni kell, és A jövőbeni ilyetén szabályok szükségességét az Európai Bizottság értékelni fogja majd. Megvizsgáljuk akkor, a, amikor a végrehajtási rendelkezéseket kidolgozzuk. Az Európai Bizottság számára nagyon fontos, kiemelt jelentőséggel bír az állatjólét, ahogy itt a vitában is hallhattuk. A ragályos állatbetegségek hatékony kezelése különösen lényeges, ez részben érinti az állatjólétet is. A trilógus során, a három oldali, oldalú egyeztetésekben igyekeztünk kellő hangsúlyt fektetni ezekre a kérdésekre, és nem volt mindig könnyű megállapodnunk bizonyos kérdésekről. És ezért a leghatározottabban megfogalmaztuk, hogy az állat jólét, mennyire fontos, például a tojótyúkok, a sertések, a marhák esetében, és az állatok kezelésének minden területén, az állattenyésztésben, a vágóhidakon, és folyamatosan érvényesíteni kell a, az érvényben lévő, illetve az új rendelkezéseket. Az antibiotikum rezisztencia szintén egy olyan terület, amit az Európai Bizottság nagyon fontosnak tart, és ezt kezeljük is a javaslatainkban. Aztán a gyógyszeres tápok kérdésén dolgozik az Európai Bizottság, és egy nyilatkozatot is tettünk ezügyben. Egy rendszeres jelentést fogunk majd készíteni, összeállítani az állatok tápszereiben, illetve az állategészségügyben használt antibiotikumokról, és ez nyilvánosan hozzáférhető tagállami adatokra támaszkodó jelentés lesz. Őszintén remélem, hogy a parlament a korai második olvasatban támogatja majd ennek az ügynek az elfogadását, hogy folytathassuk a munkát. Számos előnyel kecsegtet ugyanis az, hogyha a jogszabályokat minél előbb el tudjuk fogadni. Köszönöm szépen. Mm-hmm. Uh, Köszönöm szépen. Biztos úr, most pedig megadom az előadónak a szót, Szalin, Szelimovics úrnak parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, kedves kollégák, köszönöm a támogatást, és köszönöm a szempontokat. Szeretném még egyszer aláhúzni, hogy mennyire fontos az, hogy itt megállapodjunk. Hiszen először ütünk hidat európai jogalkotással az állategészségügy és a humánegészségügy között. Remélem, hogy sokkal jobb eszközt kapunk, sokkal készebbek legyünk abban a tekintetben, hogy megakadályozzuk a súlyos betegségek kitörését a jövőben. Tehát így elkerülhetővé válhat az is, hogy az állatbetegségek átjussanak az emberekre. És itt óriási összegeket is megtakaríthatunk abban a tekintetben, hogy csökkentjük a beteggondozási költségeket, és szerintem ezt a pénzt máshol nagyon jól tudjuk majd alkalmazni. Hogyha a jogszabályt elfogadják holnap, akkor ez nagyon fontos lépés lesz az antimikrobiális rezisztencia tekintetében, az állatok és az emberek esetében is. A környezetünk is profitál belőle azt is szeretném elmondani, hogy nagy örömömre szolgál, hogy nagyon sok szervezet, központi szervezet, NGO támogatja. Ez az állatorvosi európai társaságtól kezdve állatvédő szervezetekig is nagyon sokan figyelemmel kísérték az anyagot, és támogatásukról biztosítottak. Őszintén remélem, hogy a parlament holnap eh, szívére öleli majd ezt, és szeretném ezért megköszönni a jó együttműködést, szeretném megköszönni az árnyék előadóknak, a bizottságnak, a biztosnak, a tanácsnak, és mindenkinek, aki hozzárult a munka sikeréhez. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most ezt a vitát lezárom.